Um, uh, a három oldalú A egyeztetésekről tehát. Megtörtént a harmadik az mds ről szeptember 26-án, és többek között uh, az alárendelt hitelkövetelményekről és az együttműködő csoportok uh, való bánásmódról beszéltünk és a kooperatív csoportok kapcsán a bizottság kompromisszumos módosítókat javasol a következő technikai háromoldalú egyeztetésekre. Most nézzük a 4-es, 5-ös, 6-os napi rendi pontjainkat. Itt van Karasz előadónk, Pervans Berez is érkezik állítólag, állítólag, de még beszél épp a plenárison. Á, ah, éppen megérkezett, nagyszerű, akkor ott márnak adom meg a szót. És Pervans, esetleg te akarod kezdeni? Melyik őtök kezdi? Alapvetően a néppártnak van joga erre, de ott már gentleman lehet, hogy átadja a jogát. Ott már kereszt halljuk. Hölgyeim és Uram, elnök úr! Túl vagyunk az első háromoldalú egyeztetésen, illetve meghallottuk Juncker elnök úr Európai Unió állapotáról szóló beszédét, és a pénzügyi felügyeletek, felügyelet az átláthatóság jegyében elkezdődött ennek az átalakítása, a konvergencia kritériumok erősítésével. Elnök. Közös célunk az, hogy az európai pénzügyi felügyeletet átláthatóbbá, egységesebbé tegyük, és a felügyeleti konvergenciát általában véve erősítsük. Fontos, hogy ehhez közös fellépést érjünk el, és okos feladat megosztásra van szükség az erős és gyengébb pillérek között, több pályás, több sebességes struktúrák helyett egységesre törekszünk, nem vagy-vagy, hanem és-és módon próbáljuk ezeket a területeket egymással összekötni, a közös székhely kapcsán is. És ennek a dossziénak, ez a dosszié Balc kolléga ö, reszortja lesz, és kérem, hogy majd őt is támogassák a kollégák. Ami a három bizottsági csomagot illeti, a, a 289 módosítón túlmenően 1017 módosítót nyújtottak be a kollégák ezekhez, és társ előadómmal együtt azt javasoljuk, hogy az összesen így több mint 1300 módosítót legalább három fő kategóriába osszuk. Először is a, ezeknek legalább a fele, fele azzal kapcsolatos, olyan témákkal kapcsolatos, amikkel a módosítók másik fele nem. Tehát eh, ezek egy nevezőre hozhatók, kompromisszumra hozhatók, tehát ugyan sokan vannak a módosítók, de alapvetően jó alapunk van ahhoz, hogy kompromisszumokat találjunk. Ugye több demokratikus elszámoltathatóságot követel sok módosító, a jogalkotási eljárás javítását, az európai felügyelet erősítését, a nemzetközi beágyazást, a, a palasztételi eljárás javítását. A második fő kategória szerintünk azon módosítókat tartalmazhatná, amelyek egyes konkrét témákban módosítanák a, módosít, a jelentéseket, a stratégiai felügyelet, a peer review, a felügyeleti folyamat, a delegálás jogai, az információ áramlás témákban, ezek tehát egyedi témák. A harmadik fő csoportja a módosítóknak pedig az lehetne, amelyeket olyan témákkal kapcsolatban nyújtottak be a kollégák, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak a jelentés tervezetekhez, és Pervas Berezzel ezek közül többet kiszűrnénk, többről úgy gondoljuk, hogy esetleg meg lehet bennük egyezni. A governance kérdése, a közvetlen eszma kompetenciák kérdése, az ESG faktorok figyelembevétele, a fenntarthatósági kritériumok, az, hogy a magán és állami szféra milyen részesedést kapjon. Ezek a témák most egyenként nem sorolhatók föl, ugyanakkor nem dobhatók egy fazékba bele. Ezekről egyenként egyeztetünk, hogy mit csináljunk velük, de eljött annak az ideje, hogy most már a közös kompromisszumokat elkezdjük megfogalmazni és javasolni, és a frakciókat bevonjuk. Nem fog sikerülni minden témában kompromisszumot egyáltalán megfogalmazni, pláne elfogadni, de ha megvan a politikai akarat és a kompromisszum készség, azért nagyon sok dolgot a frakciók együttesen is el tudhatnak fogadni, ez már csak azért is fontos lenne, mert utána a tanácssal következnek a tárgyalások, és amiben csak lehet, a parlamentnek egységesnek kéne lennie. Az arányosság elve például egyértelmű parlamenti követelés, a stratégiai felügyeleti terv megfogalmazásának követelménye a nemzeti hatóságokkal szemben is ilyen. A néppárt a közvetlen felügyeletet javasolná a nemzeti hatóságok fölött a rendszerszerű kockázatok miatt. Mi a nemzeti hatóságok koordinálását szeretnénk, de az közös, hogy a fölösleges bürokráciát kiszűrjük, az érdek összefonódásokat kiküszöböljük, világosan definiáljuk a kérdések és válaszok eljárásának folyamatát, több átláthatóságot akarunk, az ideiglenes felfüggesztése a level 2, 2 szintű intézkedéseknek is közös akarat. Szeretnénk továbbá fenntartható gazdasági modelleket figyelembe venni a fenntarthatóság kapcsán, de úgy, hogy ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel, és szeretnénk tehát e három fő kategóriájában a módosítóknak előrelépni, megegyezni, és minél több kompromisszumot kötni, amelyek az egyes jelentések előadóival nyilván folyamatosan egyeztetünk. De kérem az előadókat, az árnyék előadókat, hogy alapvetően ebben a szélesebb körű kompromisszumkészségnek a szellemiségébe próbálják besorolni magukat. Thank you. Now. Köszönöm. Most Pervens ezt a társelőadót hallgatjuk meg. Köszönöm, kedves kollégák. Nagyon örültem annak, hogy ezt a munkát végezhetem, és hogy együtt dolgozhatom Bulgár Bálccal sajnálatos, hogy nem tudok vele a jövőben együtt dolgozni, de ott már Karasszal tudtunk együtt dolgozni ezen a dosszién, hosszú gyakorlat áll mögöttünk a közös munka tekintetében. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy jó alapja lesz annak, hogy közös célt érjünk el. Mindannyiunknak lelkesedés kell, hogy adjon olyan értelemben, hogy a tárgyalási csapatban a célunk az, hogy az eredetileg többé-kevésbé meghatározott ütemterv szerint Ugye a hatósági felügyeletet a mandátum vége előtt a tanácsi tárgyalás nem tudjuk lezárni, a tanács ütemtervét kell, hogy mindenképpen követjük. Ezért fontos, hogy ezt mindenki tudja, és ahogy ott már Kalász is emlékeztetett minket erre, Juncker elnöknek az unió helyzetéről szóló beszédében volt egy ígérete. Mindez megadja a fontosságát ennek a reformnak, és ezért fontos, hogy a mandátum vége előtt le lehessen zárni. A benyújtott módosítókkal kapcsolatban nagyon gazdagok ezek, nagyon különböző ezek. Egyrészt van egy olyan téma, amivel ott már Karasz meghatározott minket, ahol nincs egyetértés, és ahol közös állásfoglalást kell kialakítani. Látom, hogy a kiegészítő témákban is megerősítést kapunk. Sok ilyen témával foglalkoztam jó magam is. Kritériumokról van szó, fenntartható fejlődésről, aztán a fogyasztóvédelemről, hasonló kérdésekről. Ezek transversális témák a jogalkotás témájában. Vannak olyan kérdések, amelyekkel a társelőadók, Bolgár Bárc és önmagam a kezdetekben nem foglalkoztunk, és mégis foglalkoznia kell ezekkel a témákkal is. Kettőt említenék ezek közül. Az első egy uh, hogyan lehet figyelembe venni Danuta Hübner jelentésében megfogalmazottakat a jövőbeli kompenzációs felügyeletet hogyha ugye az a jogalkotás célba ér, akkor fontos, hogy az ESMA integrációra is gondolnunk kell. Hasonló módon felmerül egy kérdés a CSD vagy Training Venues-zal kapcsolatban. Ez a, erre vonatkozóan egy sor módosító indítványt nyújtottam be jó magam is. Van egy új elem, a módosítók benyújtását követően merült ez föl, és a tárgyaló csapatnak ezt meg kell tárgyalnia, és figyelembe kell vennie. Arról a tényről van szó, hogy szeptemberben a bizottság nem mondom, hogy visszavonta a javaslatát, de módosította az eredeti javaslatát. Tehát volt egy bizonyos szöveg, és az a szöveg módosult a bizottság kezdeményezésére azért, hogy figyelembe vegye a fejleményeket, és azért, hogy a hatóságokat megerősítse a pénzmosás elleni harcban. Nekünk kell azt megvizsgálnunk, hogy ezeket az agályokat hogyan lehet bevenni a szövegbe. Társelőadóként egy sor szöveget, módosító indítványt nyújtottam be ezzel kapcsolatban, mert úgy gondolom, hogy ezeknek a hatóságoknak a szerepe a pénzmosás elleni harcban pontosan meghatározott kell, hogy legyen. Van egy új téma, ami sok módosító indítvány szerepel. Ezzel kapcsolatban bevallom, hogy nem vagyok teljesen meggyőződve, készen állok a vitára a kollégákkal. A No Action Letter témáról van szó. Ez az eljárás az Egyesült Államokban létezik. Ez a jogalkotó számára lehetővé teszi, ahogy a jogalkotási keretek között olyan piaci szereplőket vonjon be, illetve bizonyos piaci szereplők számára lehetővé tegye a jogi eszközök érvényességének felfüggesztését körül, különleges körülmények között. Az Európai Uniónak véleményem szerint nincs szüksége ilyen eljárásra. Több alkalommal már bebizonyosodott, hogy két második vagy első szinten a jogalkotási eszközöket tudjuk adaptálni a körülményekhez. Ugyanakkor ez egy nyitott ajtót jelentene az összes lobbista számára, az összes pénzügyi piaci szereplő számára, akik a jogalkotásban ugye megtalálnak ezt a lehetőséget, hogy a végrehajtást föl lehessen függeszteni. Úgy gondolom, hogyha egy, egy ilyen eszközt mi bevezetünk az intézkedésünkbe, az nem lenne pozitív, én nem támogatom. Ma ez a pozícióm, meglátjuk, hogy milyen kompromisszumra tudunk jutni. Minden esetre most jelezni kívántam ezt. Továbbá egyensúlyt kell találni az Európai Szisztemikus Kockázati Bizottság véleménye, az Alkotmányügyi Szakbizottság, a Költségvetési Szakbizottság véleménye között a téma itt a kormányzás. Bővítésre van-e szükség, korlátozni kell a központi bank elnökének a szerepét, a bizottságnak ugye nagyon nagy forrása van a központi bank a rendelkezésére áll, több autonómiára lenne szüksége a monetáris politika témájában. A tárgyalási csapatnak ezt a kérdést is majd körbe kell járnia. Úgy gondolom, hogy ez majd inkább a jövő kérdése lesz. Ezek a megjegyzéseim összefoglalékként szeretném elmondani, hogy az társelőadóként arról megállapodtunk, hogy jelenleg figyelembe véve az ütemtervet, a munka módszerünk mostantól olyan kell, hogy legyen, hogy az lehetővé tegye, hogy a többi frakció véleményét jobban figyelembe vegyük, bevonjuk a többi frakció képviseletét is a tárgyalásokba. Nagyon bonyolult témáról van szó, de természetesen a két társelőadó szorosan együttműködik. Köszönöm. ALDE frakció nevében Paf Klincet hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a két társjelentéstevőnek és az eddig elvégzett munkáját. Már az elején be kell ismernem azt, hogy a több mint ezer módosító indítványt még nem tanulmányoztam. Szeretném elmondani röviden azt, hogy mi az én véleményem az eddigi munka alapján, és érdeklődve várom azt, hogy a két jelentés tevő milyen fajta kompromisszumokat tudnak majd előterjeszteni. Ez a dosszié nagyon fontos és nagyon nagy kihívást jelent, azért fontos, mert emlékszünk arra, hogy milyen fajta hiányosságok voltak az együttműködésben, a hatékonyságban, a felügyeleti szerveknél tíz évvel ezelőtt, és ez oka volt a válságnak is. És kihívás is ez, mert óriási mennyiségű adatot kell leküzdeni, és ezt a pénzmosás elleni harc miatt is növelték, és az fennálló időben, hogy sikerül ezt elvégezzünk, ezt nem tudom, de a cél az az, hogy itt legalább a szakbizottságban az év végéig eh, legyen egy megszavazott véleményünk erről. A teljes jelentés tervezett három területre eh, tagozódik, a kompetenciára és az illetékesség körre az európai fegyületi szerveknél, az irányítás és a finanszírozás és talán még szó esik az e, európai rendszerkockázatás területről is. Egyetemű a e, kompetencia kapcsán, hogy európai szinten jobban kell koordinálni. Nem kell attól tartani, hogy majd a felügyeletnek lesz egy felügyelete, de szükség van egy jobb koordinációra, és szükség van valakire, akik stratégiai módon összehasonlítja a nemzeti testületek munkáját, hogy ebből következtetéseket eh, vonjon le, és hogy a legjobb gyakorlatokat ebből leszűrje. Ezen túlmutatóan az is egyetemű számomra, hogy sokkal erősebben, mint ez idáig figyelembe kell venni a fogyasztóvédelmet. Számomra eh, ez nem tűnik ki annyira itt, eh, ez fontos lenne, ennek haszna lenne az állampolgárok szempontjából is, ez egy plusz teljesítmény lehetne az Európai Unió részéről, és ezért fontos az, hogy az európai felügyeleti hatóságokat képesé tegyünk arra, hogy akár ki is vonjanak veszélyes pénzügyi termékeket a forgalomból. És e, itt fontos az, hogy európai szinten tényleg valamit elérjünk. Pervanssal szemben én úgy gondolom, hogy hogy ezt mindenki tudja, hogy a no action letter, ez le fog járni, és azt is tudjuk, hogy nagyon hiányos ez a PIPS kit, és pontosan ezért lenne értelme annak, hogyha egy no action letter segítségével A, és itt még így meghosszabbítanánk ezt az úgynevezett ripskitet. Én bízok itt a különböző kollégák mérlegelő képességében. Az ekvivalencia döntéseknél is fontos az, hogy az Európai Felügyeti Hatóságok főként, amikor ekvivalencia döntésekről van szó, akkor tárgyalniuk kell erről a bizottságról is, hiszen a bizottság hozza meg a döntéseket, de neki kell előkészíteni ezt. Utolsó pont a kompetenciáknál és az illetékességi körnél. Biztosítani kell azt, hogy az a delegáció, amelyről az Európai Bizottság beszél, az ne úgy értelmezzék, hogy itt egy előzetes engedélyezés van, hanem itt egy értesítés legyen. Azt is biztosítani kell, hogy a jogakotási folyamat javuljon, és itt én a kettes hármas szint döntéseiről beszélek, amelyek de facto a múltban történtek, erre voltak ö, példák, ezek ahhoz vezettek, hogy a egyes szintet megváltoztatták. Ezt úgy kell kialakítani, hogy ez ne fordulhasson elő. Az irányításnál attól tartok, hogy kisebbségi véleményem vagyok itt. Gyakorlati tapasztalataim alapján én támogatom azt, hogy nagyon hatékony legyen a végrehajtó testület, hogy két vagy három tagja van, vagy öt, arról lehet még beszélni, nem ez a döntő, de úgy gondolom, hogy egy ilyenfajta testületre van szükség, amely gyorsan tud döntéseket hozni, és nem elegendő, hogyha csak négyszer egy évben a Board of Governance összeül, és akkor dönt. A fogyasztói oldalon is nagyobb súlyt kellene kapniuk, de hogyha csak itt az érintettek csak az úti költségeiket kapják meg, az túl kevés, szerintem 500 eurót naponta kaphatnának minden gond nélkül. És az Executive Committee esetében a bizottság mondja, hogy legalább ötször kéne találkozniuk egy évben, szerintem ez nagyon kevés. Kétszer kéne egy hónapba inkább, és az elnöknek kell tudni meghozni a döntéseket. Ami a költségvetést illeti, itt is benyújtottam módosítókat, de hajlandó vagyok tárgyalni, hogy kitartunk-e annál a kérem zárja le, mondja az elnök. Mikrofont, mikrofont kérünk. Az, hogy 35 vagy 35 a költségvetés, ez nem feltétlenül fontos. Én azt javaslom, amit, aminek talán örülni fog az elnökünk, azt javaslom, hogy az ESLB esetében a General Board elnökségi tagjában benne legyen az ECON elnöke is, és kétszer egy évben jönjenek el ide elénk. Thank you. Köszönöm szépen. Most a zöldek részéről úrtaszom kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Sven Gigold nevében is köszönöm az előadók munkáját. A független irányítási struktúra e, számokra is prioritás volt. A három felügyeleti szerv e, közös irányítását e, egységes alapra kell hozni. A legtöbb módosító végül is ebbe az irányba hat. Ugyanakkor a 725-ös módosító a felügyelő hatóságot kiváltaná egy független hatósággal, ugyanakkor a 103-as módosító pedig törölné az egészet. Reméljük, hogy ezeket senki nem fogja támogatni az előadók közül. Ami a felügyelő bizottság, végrehajtó bizottság kiválasztását illeti, egyszerű eljárásra van szükség, ahol az Európai Parlamentnek nem csak előzetes, hanem az utolsó körben is van szerepe a kiválasztásnál. A 736-os módosító értelmében ennek is van egy ellentmondó módosító, kettőt összhangba kéne hozni a fogyasztóvédelmet illetően. Van egy módosítónk, amely erősíteni a fogyasztóvédelmet, és a források nagyobb részét szánná erre nagyon fontos lépés, hogy a stakeholderek csoportjában jobb legyen a képviselet, és megkapják a megfelelő díjazást a képviselők. A 667-es és 65-ös módosítók irányulnak erre. A fenntarthatóságra vonatkozóan több ambícióra van szükség, integráció, fenntarthatóság jegyében, és a pénzmosás tekintetében pedig fontos, hogy megerősítsük az ezzel, való, ezzel szemben mm, kialakított harcot. A felügyelet kapcsán támogatjuk Berez társelőadó javaslatát a pénzügyi szervezetekre és termékekre vonatkozóan, és a káros szabályozási arbitrással kapcsolatban. A harmadik országok szerepét is meg kell találni, különösen a Brexit vonatkozásában. A 29-es és a 930-as módosító pedig erősíteni az európai szintet. Végül pedig az ESB felügyelet tekintetében nagyobb függetlenséget szeretnénk, és a korábbi társ előadó elképzeléseit tovább kell vinni. Úgy gondoljuk, hogy a makroprudenciális kockázatokat a jövőben hatékonyabban kell kezelni. Egy független elnök most létrehozásával, mindjárt befejezem. A központi bank vonatkozásában pedig a érdek összefonódások elkerülését már csak a reputáció megőrzése érdekében is el kell kerülni. Ezekben a témákban mi konstruktív tárgyalásoknak nézünk elébe. Köszönjük az előadók munkáját. Köszönjük mi is. Köszönöm, Google. EFTD. ELF Barbara Kappel. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Köszönöm szépen. Én is szeretnék a jelentéstevőknek köszönetet mondani. Nagyon komplex ez a téma, amely rendkívül fontos, ez többször elhangzott ma, és én is azt abban a véleményben, hogy szükségesen kell egy ilyen felvizsgálat, mert ez a hiányos koordináció a tagállamok között hozzájárult ahhoz, hogy a válság ilyen mértékben kialakult -e Európában. Ezért fontos az, hogy az európai pénzügyi piaci felügyelet hatékonyabb legyen, ahogy azt ott már is elmondta, és a felügyelet jogi konvergencia is erősödjék. Üdvözlöm azt is, hogy a nem szabályozott alapok feletti ezt ma felületet törölték. Nincs jelzés a piaci torzulás irányába, amely indokolná mindezt. Egyetértek mindazzal, amit a tervezetben megfogalmaztak, ugyanígy az illetékesség esetében is, az mm, ma esetében az ex ante állásfoglalások tekintetében a 31A cikket szerintem lehetne törölni, de az itt előttünk lévő javaslat egyet, együtt tudok élni. Az ESMA, az ESMA-nak át kell mindenfajta döntést a különböző kiszervezésekről harmadik országokba. A nagyon uh, fontos uh, a, külön, az, hogy megfelelőek legyenek itt az előírások a vagyonkezelések esetében, a befektetési alapok esetében, és megfelelően szabályozva van ez. Mindezek mellett kritikusan látjuk az ESMA szerepét az NCS kérdésekben. Lehet, hogy az NCA-knak kellene ezt közvetlenül irányítani, szeretnék, szeretném ezt felvetni. Az eszáknak nem kell közvetlenül információkat kérni, hanem ezt az NCA-kon keresztül kell mennie. Támogatom azt is, hogy sokkal nyíltabb legyen a konzultáció a hatásokról, gyakorlati módja lenne ez, és a 116b 2 as bekezdés az érdekeltekkel való konzultációról szólóan itt azt javasoljuk, illetve én azt javaslom, hogy hozzanak létre egy technikai bizottságot, amely technikai szinten folytatná a vitát, és így el lehetne választani ezt a politikai vitától, mert várom az együttműködést a többi elnyékjelentéstevővel is, és várom a találkozót a társ jelentéstevőkkel. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Nézzük a spontán felszólásokat. Nina Gill. Köszönöm. Fenntartásaim vannak az előadók javaslataival kapcsolatban, és szeretném, hogyha tisztáznák, hogy az ESA elnökének 8 éves mandátumával kapcsolatban mit gondolnak. Az a fenntartásom, hogy ö, ugyan sok ö, alkalmas jelölt lehet erre a posztra, de nem biztos, hogy szívesen elkötelezik magukat 8 évre, és nem értem, hogy az előadók ezt miért írják alá. A négy év az jobban megfelel a gazdasági világban szokásosnak. Másodszorban, noha megpróbáltunk a felügyeletek, a háromféle felügyelet között egyensúlyt teremteni a 31A pont értelmében, összességében úgy érzem, hogy a jelenlegi delegációs rendszer jól működik, és nincs értelme ennyire átalakítani. Tudom, hogy ezzel foglalkoztak az előadók, de még mindig ö, ö, zavaros számomra a képen. És végül pedig én támogatom Párvás javaslatát, hogy a pénzmosást ö, bele kell venni a témába, Erről volt szó az adóügyi bizottságban. Már csak azért is szükség lenne erre, hogy az eszáknak meg maradjon, vagy hát megteremtődjön a szerepe a pénzmosás elleni harcban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Van-e más? Az előadókat kérdezem, hogy kívánnak-e most akkor megnyilvánulni. Szeretnének megszólalni még? Akkor tessék, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, hogy késve érkeztem. A plenárisról rohantam ide és köszönöm a kollégáknak is azt a nagy mennyiségű módosítót, amit benyújtottak. Ezek közül néhányról beszélnék. A szabályozott adat benchmarkok kapcsán rájöttünk arra, hogy itt külön kell az adat benchmarkokat kezelni, a harmadik országokra vonatkozó benchmarkokat is. Hogy feloldjuk ezt a problémát, három módosítót javasoltunk, amelyek a szabályozott benchmarkok Európai Unió belüli használatára adnak útmutatást, úgy, hogy a pénzügyi stabilitást ezek ne befolyásolják negatívan. A második téma politikai benchmarkokra vonatkozik. Az Eunél és a Polibot van már egy munkacsoport, amely ezzel foglalkozik. Azt szeretnénk, hogy több át, egymásba simulóbb átmenetek jöjjenek létre, és az Ionia kiváltására egy más hosszabb távú benchmarkot fogalmaztunk meg. Az átmeneti időszak két évvel való meghosszabbítása szerintünk csökkenti a pénzügyi rendszer kockázatait, ezért szeretném a kollégákat is arra rávenni, hogy ezeket a javaslatainkat a kompromisszumokba foglalják bele, és az ez a felügyeleti eljárásában ezekre legyenek tekintettel. Thank you very much. Köszönöm szépen. A bizottság kíván most akkor ehhez véleményt hozzáfűzni? Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottságtól jöttem. Köszönöm az Európai Parlamentnek az eddigi támogatást. Szükség volt már erre a szövegre, és köszönjük a javaslatokat. Minden módosítót el fogunk olvasni, már elkezdtük a munkát. Az eddig elhangzottakból három témát szeretnék most kiemelni, ami többeket is foglalkoztat láthatóan önök közül. Az egyik az a pénzmosás elleni harccal kapcsolatos. Néhány héttel ezelőtt ebben a témában már tettünk egy javaslatot, nagyon fontos kiemelt témaként kezeljük a pénzmosás elleni harcot. Egyre több bizonyíték van arra, hogy itt gyorsan lépni kell. És ezt pedig az ez a review-val egy időben érdemes megalkotni, ezért is egyszerre nyújtottuk be ezeket a javaslatainkat önöknek. Ezek olyan változások lesznek, az ez a review kapcsán, amelyek átírják az eddig irányítási rendszert és a kompetenciákat, a két téma nagyon szorosan összefügg, ezeket nem szabad elválasztani egymástól. A második gondolat a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos. Nagyon fontos az, hogy a termékek kapcsán az intervenciós idő, illetve az intervenció termékintervenciós intézkedések célja, hogyanja pontosan megfogalmazódjék. A harmadik téma a non-action levelek témája volt. Ezt nemrég vetették föl többen a vita során. Nem könnyű ugyanis jogi szempontból ezt kezelni, a jogi szolgálattal egyeztettem is már, és ezt nem lehet ilyen konfekció ruha módszerrel letudni, mert vannak ágazati szabályozások, az ezáknak már most is van arra lehetősége, hogy a kettes szintű intézkedéseket meghozzák, részben, ha a piaci fejlemények ezt indokolják, ezt nem lehet egységesen intézkedésbe foglalni. Köszönöm szépen! Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, mielőtt még megadnám a szót a jelentéstevőknek. amit Klinc úr mondott, hogy van egy módosító, hogy az Econ elnöke legyen a steering board tagja. Itt hivatalosan ehhez nem szólnék hozzá, de vannak két tejeim, azt övezően, hogy ez okos lenne-e, hogy a jogalkotók részesei legyenek egy ilyenfajta testületnek. és zöld, a zöldek javaslatáról is szeretnék beszélni Balcúr javaslatáról a, az Európai Rendszer kockáztatást illetően. Itt is óvatosnak kell lennünk, amikor az egyensúlyt megbontjuk. Én azt javaslom, hogy a titkárság szerepét növeljük, ők legyenek szavazott tagok a steering boardban, és az általános testületben pedig egy eljárást kell bevezetnünk, olyat, mint az ügyvezetőigazgató esetében, tehát hogy ne legyen ez a testet az eszébére. Nem tudom, hogy tényleg szeretnék el tovább komplikálni még itt a struktúrákat, hiszen már így is E, eléggé bonyolult ez az intézményi keret. De persze majd a jelentéstevők és a csapat fog erről dönteni. Most megadom a szót a társjelentéstevőknek. van, hogy ott már kezdi? Ott már. Először is szeretnék köszönetet mondani önnek köszönetet mondani az utolsó hozzászólásáért, de szeretnék köszönetet mondani a különböző kollégák hozzászólásáért is úgy gondolom, de mindenképpen itt mindenki jóra törekedik. Nem arról van szó, hogy valamit elleneznénk, hanem mindenki együtt gondolkodik, azt próbálja megvizsgálni, mi lesz annak a következménye, amit mi itt létrehozunk. Nagyon erős összekapcsolódás van, itt látni kell a következményeket, látni kell azt, hogy milyen összefonódások lesznek nemzeti, európai szinten, az eszák esetében. Két témához szeretnék hozzászólni, ez egyik a 8 év, jelenleg 15 plusz 5 van, és az a tapasztalatom, hogy mindig akkor, amikor egy ügyből kinevezése kerül a sorra, sor, akkor az első időszakban nem olyan volt a függetlenség, mint a másodikban, és ezért volt az a javaslat, hogy az egész időszakot csökkentsük, de az első naptól kezdve garantálni kell a függetlenséget, Hazámban ezt több helyen megtettük már, és mindig nagyon jó eredményhez zárult ez, mind az ellenőrzéseket, mind pedig a tevékenység komolyságát illetően. A másik pont, vannak plusz javaslatok a bizottság részéről a pénzmosás e, ellen, az arra a tevékenységre vonatkozóan, amit az eszek most is végeznek már a pénzmosással szemben ezek a javaslatok nem voltak benne az első ESZA felülvizsgálatban, most azonban ezek már megérkeztek, és a koordinátorok majd a hétvégén fognak ezzel foglalkozni. Beszélhetünk erről, a Libe is fog erről beszélni, mi úgy gondoljuk, hogy itt mi vagyunk az illetékes szakbizottság, az ekonnak kellene az illetékes szakbizottságnak, persze közösen kell erről beszélnünk, de mégis eljárási szempontból ezt el kell választani. Két jelentés van itt, de ezek kapcsolódnak egymáshoz. És sokan gondolják, hogy a két jelentéstevőnek kell itt is eletékesnének lennie. De együtt kell erről beszélni. és viszonylag gyorsan kell mindkét dossziét lezárni. Csütörtökön fogunk majd egymással beszélni a társjelentéstevőkkel a további eljárásról, és lesz még októberben egy árnyékjelentéstevő találkozó. Köszönöm szépen az együttműködést. Thank you. Köszönöm, Pervans Perez. Köszönöm. Látjuk, hogy azok a módosító indítványok, én majdnem mindegyiket elolvastam, illetve az itteni megjegyzések is megerősítik, hogy melyek a nehézséget adó témák. Ugyanakkor erős a tendencia, hogy a bizottság javaslatát följavítsuk, és egy jó szöveg alakuljon ki. Van egy olyan téma, amit nem említett senki, az Európai Parlament milyen hozzájárulást biztosít? Egyrészt társelődői kezdeményezése, másrészt az összes hozzászólás és módosító alapján a teljes iránymutatási rendszer, ajánlás, kérdés-válasz témában. A bizottság ezekkel kapcsolatban nem tett javaslatot, ugyanakkor a nagyon nagy az ez irányú tapasztalatunk, és ezeket javasolt az Európai Parlament. Több felszólaló említette az egyensúly kérdését, a harmadik országok szerepét. Burkan Bálca felvetettük ezt a kérdést. Van egy első egyensúlyi kérdés a társelőadók között, hogyan kell kezelni ezt a témát. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat az ügynökségeket, az értékelési munkát úgy kezeli, hogy egyensúly teremtsen, és vannak olyan módosító indítványok, amelyek ezt erősítik meg. A delegálás témájában a bizottság javaslata talán túlzott. Az az elképzelés, hogy legyen egy jelzés, egy földrajzi területi lefedettség, ez jogos, és úgy gondolom, hogy ebbe az irányba el tudunk mozdulni. Fogyasztóvédelemben sok módosító indítvány foglalkozik ezzel a kérdéssel, jó magam is, szeretném bevezetni azt a lehetőséget, hogy föl lehessen függeszteni, vagy be lehessen tiltani a veszélyes termékeket, amelyek a fogyasztók számára veszélyesek. Ez egy jó alap. A nyolc év témájában ott már Karaszhoz csatlakozom, illetve még azt tenném hozzá, hogy intézményi európai parlamenti szempontból fontos ez, továbbá tendencia az, hogy ne kell új tapasztalatot keresni, hanem meg kell erősíteni a megszerzett tapasztalatot, ezt kell használni. Az Európai Parlament szerepe így gyengül, hogyha gyakori a váltás. Úgyhogy a megszerzett, akkumulált tapasztalatot célszerű megtartani, úgyhogy a parlament jelentős szerepet játszhasson ebben a formulában. A különféle termékek tekintetében megerősítem, hogy Burkát Balccal az a véleményünk alakult ki, hogy bizonyos termékeket ki kell venni a közvetlen felügyeletből, a, meg kell nézni, hogy mit lehet tenni a prospektus témájában. Itt ez hasznos lehet. A benchmark témájában tudom, hogy többféle módosító indítvány foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nem vagyok biztos abban, hogy ebbe a javaslatba kell ezt bevenni, mert ezzel újra megnyitnánk a benchmark jogalkotást. A bizottság javaslatát természetesen ki kell igazítani, változtatni kell a felügyeleti feltételeket. Ennyit szerettem volna mondani, várom a közös munkát, remélem, hogy a bizottságban még évvége előtt szavazni tudunk e- erről, azért, hogy a tanácsa megkezdjük a tárgyalást, és remélem, hogy a tanács meg föl fogja gyorsítani a munkát. Köszönöm. Osztom ezeket a reményeket. Természetesen november 5-e az még mindig csak egy ideiglenes dátum, az talán túlságosan ambiciózus a bizottsági szavazásra. Az előadóknak kell frissíteni a ütemtervet. Minden esetre a cél az, hogy megpróbáljuk lezárni a munkát, hogy ez ne legyen, ne történjen túl későn, azért, hogy a három oldal egyeztetős megkezdődhessen. tanácsot is arra fogjuk ösztönözni, hogy hasonló határozottsággal lépjen előre, mint amit a mai vitánk is mutatott. Köszönöm. Következő napi rendi pont. Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló. Barbara Kappel az előadó, tessék. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Beruházási bank portfóliójának sokfélesége miatt több ezer gazdálkodóval egyszerre megegyezni nagyon ambiciózus cél, de megpróbálkozunk azzal, hogy ezeket a módosítókat az árnyékelődokkal közös nevezőre hozzuk, de ehhez egy nagyon átfogó tervezetre van szükség és egy jobb integrációra. Köszönöm a Beruházási Bank luxemburgi szakembereinek, hogy fogadtak minket, és megismertették velünk a bank működését. Elnök úr, örülnék annak, hogy miután az előadók és az árnyék előadók megírták a dolgaikat, maguk a beruházási bank képviselői is szót kapjanak. Nyolc fejezetben szoktuk az éves jelentést megírni a beruházási bankról. Ez most is így van. 60 éves fennállását ünnepli a beruházási bank, és megpróbáltam most emiatt is néhány olyan témára, adatra is felhívni a figyelmet, ami a átfogóbb történelmi spektrumot ö, ö, mutatják. Egy billió eurót költött már el a bank ennyi idő alatt, több mint száz országban, 60 éves fennállása alatt. Ezzel a világ legnagyobb hitelintézetének nevezhető, és ez azért nagyszerű. És akkor itt az FC-ről is beszéljünk, hiszen ez 880 projektet engedélyezett eddig, és 35 milliárd euró értékben, úgyhogy nem véletlenül, hogy ezt meg akarjuk hosszabbítani, vagy meghosszabbítjuk 2025-ig ennek a mandátumát és a szkeptikusok gondolom most érzik, hogy a számok magukért beszélnek. A beruházási bank feladatkörei között ott van a diversifikáció, az innováció, a kompetencia, fejlesztés, környezeti projektek, főleg a kis és középméretű vállalkozások helyzetbehozása, Ezeken a területeken az Európai Beruházási Bank óriási jelentőséggel bír Európában. A vállalkozásokat hitellel látja el. A gazdasági ellenálló képességgel kapcsolatos kezdeményezés külön fejezetet kapott, ez most már második éve működik, és az EU migrációra adott válaszaival is szorosan összefügg. a migráció okaira helyezi a hangsúlyt. Eddig 26 projekt jött létre, 2,8 milliárd euró értékben, és több mint 500 cég profitált ezekből, és százezeres nagyságrendű munkahely jött létre általa a gazdasági ellenálló képesség nagyon fontos a infrastruktúra építése, a helyi lakosság megőrzése, a migránsok támogatása szempontjából is. A Brexitnek is külön fejezetet szántunk. Ne felejtsük el, hogy az Egyesült Királyság mintegy 16%-os részesedéssel rendelkezik a beruházási bankban, és ez egy az EIB és a brit kormány közötti megállapodás alapján működik. A befizetett tőke visszafizetésének egy megfelelő keretet kell majd találni, és az EIB brit dolgozóinak a kérdését is rendezni kell. A környezeti beruházások a zöld kötvények tekintetében a beruházási bank világ első, 500 millió értékben adott ki ilyen kötvényeket a beruházási bank csak az utóbbi évben, és ezeknek nagyon megfogható az ENSZ által is mért és megfogalmazott haszna volt. A beruházási bank ezen a területen a világ legnagyobb hitelezője. Az egyéb hitelezési területeken az EU-n kívül is van a beruházási banknak szerepe, 2017-ben 100 új projektet támogatnak 7,2 milliárd euró értékben, köztük nagyon sok 32 milliárd értékben harmadik országokban jön létre. Az ACP beruházási facilitáson keresztül a beruházási bank az új Afrika stratégiához is hozzájárul, és nagyon fontos szerep jut neki, például a nyersanyagok kitermelése segítsége területén. A beruházási bank a pénzmosás elleni harcban is nagyon komoly szerepet játszik, az adó elkerülés, adócsalás, adó, agresszív adó elkerülés területén sok intézkedést hozott, és ezekre vonatkozóan is több módosító van. Szerintem nagyon jó lesz az együttműködés az árnyékelőadókkal, már most látom ezt, köszönöm. Thank you for the EP. Köszönöm szépen. Werner Langen az EPP nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentés készítőjének is az aktuális adatokat az EBB esetében nagyon jól bemutatta, a jelentés tervezet nagyon jó, már régóta kérem azt, hogy ha saját kezdeményezési jelentések vannak, például a 60 éves évforduló alkalmájában az EB-ből írunk egy eh, jelentést, és csak 1200 eh, karakter eh, áll rendelkezéshez, elég nevetségesre teszi a parlamentet. Nem hiszem, hogy a módosítókkal való kibővítés a helyes út. Tíz éve van már érvényben ez a szabály, valószínűleg nem fogjuk ezt megváltoztatni ezen ciklus végéig ezt. Lenne néhány eh, megjegyzésem az EBB az elmúlt eh, években eh, elég nagy tőkeemeléseket kapott, ez az egyetlen nemzetközi pénzügyi intézet, ahol az EU részvényes, illetve a tagállamok is, és itt EU szabályok érvényesek különböző területeken, például legalább 25%-át a befektetéseknek klímavédelemre és a klímaváltozás leközésére kell alkalmazni. Az EBB kitűnő szerepet játszik a, a fejlesztés politikai kérdésekben. Kappel asszony is rámutatott ezekre az összefüggésekre. Üdvözölném hogyha ez a státusz megmaradna, legalábbis akkor, amikor, hogyha az EBB-t összehasonlítjuk a nemzeti támogató bankokkal, például a német bankkal, vagy akár nemzetközi szinten a világbankkal, vagy az ázsiai nemzetközi fejlesztési bankkal, akkor nagyon sok pozitív előnyét látjuk az EBB-nek, és pontosan ezért támogatnunk kell ezt. Nagyon fontos az, hogy legyen egyfajta egyensúly a társfinanszírozás, a finanszírozás, illetve a különböző hatások között, hiszen ők a kereskedelmi bankokkal is versenyben vannak, de igazságosnak kell lenniük, lenni ennek a versenynek. És amit Kapol asszony is elmondott, azok a kérdések, amik az adócsalás, az adókerüléshez kötődnek. Itt magas standardokat várunk az EBB-nél. Tudjuk, hogy főként az intéz, főként nem, nemzetközi projekteknél vannak, alakulhatnak ki, alakulhat ki nagyobb nyomás. A többi elnyékjelentéstevővel együtt és Kappel asszonyjal együtt szeretnék egy jó és jövőben mutató átfogó jelentést elkészíteni. Köszönöm szépen az ALDE nevében Liefe viring. Még egy gondolat Langen úrtól. Kíváncsi vagyok arra, hogy a szocialista kollégák, kollégák miért mennek ki, amikor Kappel asszony jelentése kerül ö, sorra. Miféle hozzáállás ez a szakértő kollégákkal szemben? Elnök, hát ezt a SZND-től kéne kérdezni, de itt egy SZND-s kollega egyébként. Hát ön is eszendés. E, elnök úr, van egy stratégia emögött szerintem, hiszen mindannyian kimentek, nem lehet így bánni egymással, elnök. Igazából sokkal több eszendés kolléga van most itt, mint EPP s kolléga, tehát e, kérdezhetném én is, hogy a néppártiak miért nincsenek itt. Általában a, a, szociál, a SZND és kollégák kaptak másodszor szót. Igen, jó kérdést tett fel, de nem ez a legjobb pillanat erre a kérdésre, mondja az elnök. Leave a Weering. Köszönöm szépen, kedves barátom! Kolinene úr nevében szeretnék Kapelasszonynak köszönetet mondani ezért a kitűnő jelentés tervezetért. Azért én látok eh, még lehetőséget javításra. Más bankokkal szemben az EBB 100%-ban EU kezében van, és ezért 100%-ban ellenőrzésnek kell alávetni. Én szeretném látni azt, hogy az EBB-nek milyen szerepe, jobban szeretném, hogy jobban kihensúlyoznánk az EBB szerepét a fejlesztési politikákban, a tagállami adminisztratív kapacitást is támogatni kell. A közigazgatási kapacitás növelése fontos a gazdaság és az állampolgárok számára is. Ezen kívül az EBB-nek erősíteni kell erőfeszítéseit, hogy kommunikáljon a szélesebb közvéleménnyel. El kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne közvetlenebb leírást eljutatni az állampolgárok számára, Hogyha kommunikálnánk a projektekről, akkor ezáltal ezt közelebb értnénk az állampolgárokhoz. Az is nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy nagyon komplex gazdaságjelentási rendszer van itt, ugyanakkor jobban ki kellene ezt aknázni, magasabb szintű konzisztenciára van szükség, akkor amikor a projekteket választják ki, az országspecifikus ajánlások alapján. Az EBB-nek növelnie kell az alulról felfelé történő építkezését, hogy a helyi projekteket is támogatni tudja, amelyek megfelelnek a helyi valóságnak. Végezetül el kell gondolkodnunk azon is, hogy milyen fajta EBB felügyelet lehetne, nem az EKB-n keresztül csak, hanem lehetne egyfajta keverék különböző képviselőkből, érdekeltekből, akár külső is. Thank you. Köszönöm. Dimitras, szeretne hozzászólni? Kiváló. Google nevében Dimitrios Papademos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη γιατί ήρθα κυριολεκτικά. Köszönöm szépen, és szeretnék elnézést kérni, szaladtam ide a plenárisról. és elnöki konferencián kellett, hogy részt vegyek. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. A véleményem az Európai Beruházási Bankkal az, hogy ambiciózusabbak kellene, hogy legyünk, és ennek tükröződnie kellene a jelentésben. Ahhoz, hogy ezt megvalósíthassuk, meg kell vizsgálni azokat a javaslatokat, amelyek az elmúlt néhány évben születtek. Több beruházásra van szükség Európában, ez tény, Egyre több régió és állam van az Európai Unióban, ez is tény, ahol a beruházások csökkenését látjuk, csökkennek a beruházásra szánt összegek, ugyanakkor a körforgásos gazdaság, a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem területén több beruházásra van szükség. Az Európai Beruházási Banknak erőfeszítéseket kell tennie ezeken a területeken, tisztességes beruházások érdekében, amelyek inkluzív módon működnek. A GUE egy sor módosító indítványt nyújtott be a jelentéshez, és természetesen nagyon szívesen vállaljuk az együttműködést az előadóval, a többi árnyék előadóval. Köszönöm. Köszönöm. Úgy látom, több kolléga nem kér szót, ezért Levic úr kapja meg a szót az Európai Beruházási Bank képviseletében. Köszönöm, elnök úr, röviden. Kapel asszonynak szeretnék köszöntet mondani, illetve minden képviselőnek, aki részt vett a jelentés elkészítésében. A bank mögött elég sok átalakulás áll. Az elmúlt években az FC az része ennek, de a munkát még nem zártuk le. Papadomulis úrral egyetértek, hiszen ő is azt mondja, hogy folyamatosan szükség van a beruházásra Európában. Ha megnézzük az adatokat, még mindig 10%-a alacsonyabb szinten vagyunk beruházás tekintetében, mint a 2007-es adat több területen KKV finanszírozás, digitális átalakulás területén még jelentős kihívások állnak előttünk. Az Európai Beruházási Bank az FC-t működteti, szeretnénk megköszönni a bizottságnak ezt a partneri együttműködést. Ugyanakkor szeretném megemlíteni, hogy sok nehéz kihívás áll előttünk. Az egyik a Brexit, le kell zárnunk a tőke helyettesítési folyamatot, hiszen az Egyesült Királyság kilép, még nincs lezárva a folyamat, jelentős volt az eddig tett előrelépés, sok támogatást kapunk az részvényesektől, de le kell még zárni ezt a folyamatot, és e- remélem, hogy ez hamarosan meg fog történni, Fontos, egyértelmű jelzésre van szükségünk a piac számára, azért, hogy a Brexitet követően is fenntartható az Európai Beruházási Bank működési profilja. Másik kihívás a több éves pénzügyi keret tárgyalása. Remélem, hogy a parlament támogatni fogja azt az elképzelést, hogy az a kormányzás, az a struktúra, ami az FC tekintetében eddig is működött, továbbra is fönnáll. Néhányan Virnéke asszony konkrétan hozzászólt a fejlesztési politikánkhoz. Itt egy nehéz kívás áll előttünk. Úgy gondoljuk, hogy a szerződés alapján is kötelezettségünk vannak az EU fejlesztési politika területén, de ez nem pontosan az a elképzelés, mint ami jelenleg tárgyalás alatt van. Közösen a bizottsággal, a társ jogalkotókkal remélem, hogy kompromisszumos megoldást tudunk találni, méghozzá megfelelő időben. Nem szabad alábecsülnünk azokat a témákat, amelyek működnek az Európai Unióban, és ez az Európai Beruházási Bank külső kölcsönző munkájában is fontos, úgy gondolom, hogy a parlament tud foglalkozni ezzel a témával, és tényleg köszönöm a támogatásukat. Ha valami működik az Európai Unióban, azt meg kell védenünk. Röviden említenék még két témát. Sokkal több munkát végzünk helyi projektek tekintetében partnerséget alakultunk ki városokkal, régiókkal, helyi, regionális vagy nemzeti fejlesztési intézményekkel, bankokkal működünk együtt. A közvetített kölcsöneink témájában. Továbbá több termék kapcsolódik a strukturális alapok végrehajtásához. Erről most részletesen nem fogok beszélni, mert nem ez a mi témánk. Azért annyit mondanék, hogy a pénzügyi rendelet változásának köszönhetően és a parlament támogatásának köszönhetően már be tudtuk azt bizonyítani, hogy a pénzügyi eszközöket és a strukturális alapokat együtt lehet működtetni. Ezt talán reklámozni is érdemes. Azt elfogadom, hogy nem vagyunk jók a kommunikációban. Nem tudom, hogy lehet ezt megoldani, de ez még egy fájdalmas tény. Mindent megteszünk azért, hogy ezt megváltoztassuk. Elnök úr, végül annyit mondanék, hogy szívesen állok a rendelkezésükre, ha további kérdések lennének. Az... Köszönöm szépen. 6000 karakter nem elég egy beruházási bankról szóló jelentésre, mondták az elején egyesek, de mégis sikerült minden frakció, minden árnyék előadó véleményét belevenni a jelentésbe. A nagyon sok korábbi javaslat már megvolt, ezeket is figyelembe kellett venni, és végül is az árnyékerőadók esztáni ülésein, ezeket majd összefoglaljuk, még jobban tömörítjük, a zöld gazdaságot ki fogjuk domborítani, és nagyon oda fogunk figyelni a compliance-re is, illetve a beneficial ownership kérdésére is. Ezek számunkra kiemelkedő témák, amelyeket nem csak a szavak szintjén, hanem cselekedetek szintjén is meg akarunk valósítani. A harmadik országokban finanszírozandó projektek vonatkozásában fontos, hogy a fejlődő országok, az Európai Beruházási Bank fejlesztési projektjeit hatékonyabban hajtsák végre. Ez óriási lehetőség ezen országok, de az európai gazdaság számára is, hogy fenntarthatónak legyenek ezek a projektek és az afrikai kontinenst erősítsék, szolgálják az Afrika stratégiával összhangban. Nagyon sok pozitív tapasztalatot gyűjtöttünk az egyeztetések során, és az Európai Beruházási Bank ajánlatainak, szolgáltatásainak sokféleségét mutatja ez is. Köszönjük szépen, akkor az időrendet nézzük. Módosítók benyújtási határideje október 11-e, november 12-ig fogjuk őket megvitatni, és szavazás november 19-én lesz következő témánk, Ivana vélemény véleménytervezete. Egy az új európai strukturális alapokról. Tessék! Köszönöm szépen, a CPR fő célja, hogy egységes, egyszerűsített szabályok működjenek hét különböző európai alapra vonatkozóan, csökkenjen a programozók, a kedvezményezettek adminisztratív terhei, simább legyen a lebonyolítás, és a célok jobban megvalósuljanak. A makroekonomiai feltételesség, már pedig ez az anyag is ezekkel kapcsolatos, volt a bizottságunk számára a legfontosabb téma. A jelenlegi pénzügyi tervezési időszakhoz hasonlóan úgy gondoltuk, hogy a programok további közelítése az európai prioritásokhoz, a hatékonyságuk növelése és az európai szemeszterhez való kapcsolása a legfontosabb cél a rendeletben. De azt is figyelembe kell venni, hogy a következő időszakban új reformtámogató programok is jönnek majd, és az SRSP kísérleti program kiterjesztéseként fognak ezek majd működni, és ennek pedig az a célja, hogy az ország specifikus ajánlásokat az európai szemeszterrel összhangban megvalósítsák. Az RSP-re 25 milliárd euró van, a kohézív fejlődésre vonatkozóan pedig úgy gondolom, hogy csak akkor lehet a reformok szolgálatába állítani ezeket a reformprogramokat, hogyha a tagállami problémákat először megoldjuk. A kohéziós országok számára nehézség, hogyha párhuzamosan kell mindkét eszközt eh, alkalmazniuk, akkor nem lesz további kapacitásuk eh, továbbiakra. A reform támogatás kapcsán azt is meg kell említenünk, hogy a strukturális reformok legalább ugyanolyan volument kell, hogy kitegyenek, mint az előző időszakban. Szeretnénk magasabb növekedést elérni, hatékonyság növekedést, életszínvonal emelkedést. Ami a, a, az alapok összekapcsolása által elérhető hatékonyságot illeti, a, a tanács egyelőre a parlament véleményének kikérése nélkül is hozhat döntéseket a végrehajtás kapcsolatban. Ezt meg kell változtatni. A kifizetések fennfüggesztése, vagy ilyen fennfüggesztések megszüntetése mind olyan témák, amelyeket először a parlamenttel kell megbeszélni, és csak aztán fogadhassa őket a tanács. És a bizottságnak pedig lehetővé kell tenni, hogy rendkívüli gazdasági helyzetben, indokoltan persze, a tagállamok felvetésére önálló intézkedéseket hozzon. Köszönöm szépen. Thank you for the SND Group, Andrea Cozzolino. SND frakció, Andrea Cozzolino. Igen, értem, hogy a kohéziós politikát kell áttekinteni, és ennek az eszközeit, és ezt a hét rendeletet, gazdasági bizottsági szempontból kell, hogy megvizsgáljuk. Ugyanakkor szeretném emlékeztetni saját magamat és a kollégát is, hogy olyan alapvető eszközökről beszélünk, amelyek Európa kezében állnak, azért kezében rendelkezésre állnak, azért, hogy a távolságokat csökkentsük, hogy a fejlődést támogassuk, a foglalkoztatást ösztönözzük. Ezért a kohéziós politikát és az ezzel kapcsolatos eszközöket soha nem szabad büntető eszközként használni az államokkal szemben. Végül is a főszereplők azok a régiók és a helyi szervezetek. Mindig tartsuk ezt szem előtt. Második megjegyzésem, a makrokondicionalitás, ami az elmúlt években konkrétan láttuk, az az, hogy egyszerűen nem működik, ez, nem voltunk ebben sikeresek se a bizottság, se a parlament, ezért úgy gondolom, hogy ezt plusz végig kell gondolni ezt a kérdést. Végül, és ezt a kolléganőnek is mondom, volt egy konkrét tapasztalatunk. Láttuk, hogy a Görögország ezekben az években a társfinanszírozást nem használta, fel tudta gyorsítani a közösségi alapok felhasználását. Ez fontos eszközé vált a gazdasági újraélinkítés területén. Társfinanszírozási eszközről van szó a tagállamok számára, és ne említsük azt a témát, amit nagyon sokszor emlegettünk a kohéziós politika tekintetében, hogy ez egy kiegészítő eszköz, és nem pedig párhuzamosan működik a nemzeti beruházásokkal. Én úgy gondolom, hogy egymás között kell végig gondolnunk ezeket a kérdéseket. Hogyan tudjuk a társfinanszírozást fokozatosan hatékonyabbá tenni, hogyha a helyi hatóságoktól, a régióktól, az nemzetállamoktól azt kérjük, hogy a közösségi alapokhoz ők is adják hozzá a saját forrásukat, és ugyanakkor nagyon szoros feltételeket szabunk a stabilitási paktum alapján, gyakorlatilag blokkoljuk a kohéziós politikát, ahelyett, hogy felgyorsítanánk a beruházásokat. Ezért ez egy olyan téma, amiről nagyon sokszor beszéltünk, beszéljük végig, hogy hogyan tudjuk fokozatosan könnyebbé tenni és leválasztani a kohéziós politikát a stabilitási paktumról. Természetesen módosító indítványokat fogok benyújtani, és a Regi Szakbizottságban is nagyon jól tudunk együttműködni az előadóval. Köszönöm. ECR frakció, Stanislav Ocoga. Pervás Beresznek szeretnék köszönetet mondani, hogy ha néhány percig átveszi az elnöklést, mindjárt jövök vissza. Köszönöm. Szeretnék köszöntet mondani az előadónak a véleménytervezetért. A frakciónk számára nagyon fontos az új rendelet, amit az Európai Bizottság javasolt, közös intézkedések felállítása hét európai alap számára meg kell könnyíteni ezeknek az alapoknak a működését. Ez administratív terheket fog csökkenteni, egyeteműbbek lesznek az intézkedések. Ugyanakkor nem tudjuk támogatni az új programra való utalást, az 1, 5, 6, 7-es módosítókat, mert nem tudjuk, hogy itt pontosan milyen intézkedésekről van szó. Utalás egy olyan dokumentumra, ami nem is létezik, az ellentétes a jó jogalkotás elvével. Több tagállam számára ez problémás. Továbbá nem támogatjuk az Európai Parlament szerepének a megerősítését a 3-as és a 11-es módosító esetén konkrétan a fizetések fölfüggesztésére vonatkozik. Támogatjuk azt a javaslatot, hogy az úgynevezett escape clause kilépési záradék bevezetése kerüljön, a bizottság a tanácsnak javasolhatja a kifizetések felfüggesztését konkrét gazdasági feltételek bekövetkeztekkor, vagy pedig egy tagállam igazolt kérése alapján. Ez egy nagyon jó javaslat. Végül a különbségek tekintetében a kötelezettségek és a kifizetések tekintetében az eredeti bizottsági javaslatot tartjuk jobbnak, úgy gondoljuk, itt még van lehetőség kompromisszumos megoldás keresésére. Köszönöm. Köszönöm. A liberális frakció nevében Ramon Trimozája szó. Köszönöm, Pervans. Arról beszélünk, hogy mennyi pénzt költünk el az Unióban. Az EU közpénzt jól kell elkövetni. A spanyolországi tapasztalat is azt mutatja, hogy nagyon fontos a végrehajtás. Pozitívnak látjuk, hogy a közös intézkedésekre vonatkozó rendelet célja az administratív akadályok elmozdítása, illetve az igazgatóságok, az igazgatóságok és a felhasználók számára a hatékonyság kell, hogy a középpontban legyen men, említeni kell az EU működési szerződésnek 1 per 74-es pontját, hiszen csökkenteni kell a egyes régiók fejlődése közti különbséget. A regionális specifikus jellemzőket figyelembe kell venni a javaslatban. Pozitívnak tartjuk azt is, hogy a feltételeket az európai szemeszterhez kapcsoljuk, bár pontosabb megfogalmazást szeretnénk itt látni ezeket a kapcsolatokat egyszerűsíteni kell. Az ország specifikus ajánlásokat is figyelembe kell venni a programozás során minden alkalommal. A félidős ellenőrzésnél is figyelembe kell venni ezeket. Úgy gondoljuk, hogy a rendelet és az összes projekt végrehajtása tekintetében a minőséget kell javítani. Köszönöm. Köszönöm. A zöldeket nem látom, nincs itt képviselőjük. A GUE frakció kapja meg a szót, Miguel Köszönöm. A jelentések kapcsolatban egy általános véleményt alakítottunk ki, ez nem egyezik az előadó véleményével. A kritikánk elsősorban arra vonatkozik, hogy a strukturális alapok hatáját elnök a, sajnos a francia kabin mikrofonja úgy tűnik, hogy nem működött, mondja az elnök. C'est bon, je, continue? Okay. Folytatom. Összefoglalva tehát itt fontosnak tartom a koncentráció kérdését, a kohéziós politika és az európai szemeszter összekapcsolását, főleg az ország specifikus ajánlások a strukturális reformok és egyéb programok végrehajtása során, valamint a makrokondicionitás kérdését. Egy sor olyan terület ez, amely véleményünk szerint megkönnyíti az országok számára, az államok számára, hogy specifikus intézkedéseket alkalmazzanak, a, megfeleljenek a lakosság elvárásainak, a regionális fejlődés igényeinek, ezért kritikus a pozíciónk, a véleményünk nem látjuk úgy, hogy itt ezeken a területeken kompromisszumra lehessen jutni. Be fogjuk nyújtani a módosító indítványainkat azért, hogy megfogalmazzuk ezeken a területeken a véleményünket. Minden esetre alapvetően negatív a hozzáállásunk. Köszönöm. A, most kérdezném, hogy képviselők szeretnének-e hozzászólni a témához? Nem. Akkor Maletics asszonyi a szó, hogyha szeretné összefoglalni a vitát. Thank you very much. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani minden árnyék jelentéstevőnek. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy mi nem akarjuk a végső felhasználókat megbüntetni, de szeretnénk, hogyha a kohézis politika céljait elérnénk, a makrogazdasági feltételekkel, ezért kell óvatosnak lennünk akkor, amikor a különböző intézkedéseket végrehajtjuk, nem szabad nagyobb kárt okozni, mint előnyt. Azov úr nincs itt, de azt hangsúlyozta, hogy nem jó az, hogy megemlítjük azt, hogy vannak reformtámogató programok, hiszen a rendelet még nem készült el, de a rendelet javaslata már elkészült a bizottság részéről, ez már létezik, és már elkezdtünk beszélni erről a javaslatról. Ezért úgy vélem, hogy mindkettőről egy csomagként kell gondolkodnunk, ezek egymást kiegészítik. Kérdezett a kifizetésekről is, és azt, hogy miért töröltük a módosítókban a kifizetéseket. Azért, mert nem az a cél, hogy a kohéziós politika végrehajtását akadályozzuk, hanem hogy javítsuk a az országspecifikus ajánlásokat, és pontosan ezért kell, ezért kell inkább a kötelezési vállalásokat blokkolni, és nem a e, kifizetéseket, és ezért töröltük e, ezt. Köszönöm. Akkor a ütemtervet nézzük. Módosítok benyújtásának a határideje október 9-e, dél, módosítok megvitatása október 12-e, Ugyanazon a napon szavazunk a bizottságban, a regi pedig december 3-án szavaz. 9-es napi rendi pontra térünk át, megadom a szót. Ugye itt egy véleményt készítünk az Alkotmányügyi Bizottság számára a differenciált integráció témájában. Franculika képviselőnek adom meg 5 percre a szót. Köszönöm, elnök asszony. A differenciált integráció nem új jelenség. A differenciált integrációról a vita már 69 óta megindult, a 90-es években megerősödött, itt különféle elvekről van szó. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió megalakult, 1993-ban. Ez egy eszköznek tekinthető azért, hogy az európai integráció különböző ritmusban és a politikai klímának leginkább megfelelő módon haladhasson, olyan formában, ami egyszerű, racionális lehet, és hatékony is lehet a demokrácia, legitim demokrácia eszközeivel. Sajnálatos módon a differenciált integrációt sokan, sokszor a nemrég az Európai Unióhoz csatlakozott tagállamok részéről, közép- és kelet-európai országokról van szó, olyan eszköznek tekintik, ami szerint első és másodosztályú uniót kívánnánk kialakítani. A differenciáció az integráció elmélyítésének a az eszköze vagy jelensége a bővítéshez is kapcsolódik, és a Európai Unión belül a szakpolitikák növekedésével erősödik. Az AFKO jelentéséről van szó. A jelentés az Európai Unión belül a differenciációra koncentrál. Én a véleményben elsősorban azt szeretném hangsúlyozni, hogy fontos a támogatás, hogy az opt-in rezsimre kell, hogy átálljunk a jövőben a differenciált integráció tekintetében, különösen a gazdasági fejlődés, a szakpolitikák konvergenciája területén. Mindannyian egyetértünk a kormányközi döntéshozatali rendszerrel, a intézményi felelősséggel, az átláthatóság erősítésével, a demokratikus eszközökkel. A közösségi módszer, amely egyrészt nem kormányzási, nem statikus kormányzási módszer, a legjobb módja, a legjobb módja az Európai Unió vezetésének, és amikor szükséges, változtatható, módosítható. Szeretném hangsúlyozni, hogy fontos az Európai Parlament szerepének megerősítése, a nemzeti parlamentek szerepének megerősítése, a gazdasági kormányzás megújítása során meg kell erősíteni a demokratikus felelősséget, és így az integráció, az európai stabilitási mechanizmus, ahogy az a szerződésben is szerepel, a bizottság szerepének teljes tiszteletben tartásával működhet és megerősíti a, megerősítheti a gazdaságpolitikai koordinációt. A Brexitet mi lehetőségnek tekintjük azért, hogy át lehessen térni a opting out rendszerről a diszkriminációmentes opting in rendszerre egyre szorosabb unió kialakítása érdekében, amely ugyanakkor lehetővé teszi, hogy megtartsuk a szükséges rugalmasságot, nyitva tartva a kaput azon tagállamoknak, amelyek szeretnék a megfelelő kritériumokat alkalmazni, tiszteletben tartani. Ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy fontos a kohéziós, a strukturális alap, és a beruházási alap, illetve az Európai Beruházási Bank szerepe, ugyanakkor a tagállamokat támogató reformok végrehajtása is az ERO övezethez való csatlakozás területén, és az Európai Unión belül a konvergencia erősítés szolgáló eszközök Még szeretnék köszönetet mondani, kedves kollégák, mindenkinek a véleményért, megjegyzéséért és módosításáért, amit javasolni fog. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Nem látom az összes árnyék előadót. A liberális frakció nem, elnézést. Néppárt nevében szeretne hozzászólni? Jó, akkor néppárt nevében Maletics asszony, Lemass úr nevében szólal föl. Thank you very much. Yes, indeed. Uh... Köszönöm szépen. úr kolléga leírta a véleményét, megkért, hogy én adjam elő. A vélemény tervezetnek sok jó gondolata van az opting innel kapcsolatban, amely a vitát új irányba tereli, az integráció irányába, és nem a harmadik országokkal való kapcsolat ö, ö, tartás témájában főleg. Ugyanakkor a párhuzamosságokról való beszéd nem ennek a jelentésnek a feladata. Az utolsó bekezdés az integráció ellenében hat, ezért nincs értelme annak, hogy a differenciált integrációról szóló jelentésbe belevegyük ezt a gondolatot. Köszönöm szépen. És mivel úgy látom, hogy nincs itt az ECR-től senki, vagy ön, nem láttam, hogy megérkezett. Tessék, Szavratis úr. Nem halljuk. Én a napi rendben szereplő időpontok alapján próbáltam bejönni. Igen, van véleményem a javaslattal kapcsolatban. Én ezt egy gazdálkodó szempontjából nézem. A kormányközi eljárás nyilván segíti a transzparencia célok megvalósítását, és a demokrácia alásását meg kéne akadályozni. Az csoport intézkedései között elég sok ilyen antidemokratikus Moszkovicse Macron féle javaslat volt, amit ráerőszakoltak Görögországra. Szóval, ha több demokratikus kontrollról beszélünk, akkor igen, az Európai Parlament szerepét itt meg kell erősíteni, a decentralizációt. Egyébként a tagállami költségvetések felelősségét sem lehet megszüntetni és mindent európai szintre emelni. Scholz úr mondta el ezt nálunk a parlamentben. Amit önök javasolnak, az a bürokratizáció, a centralizáció, a demokratikus centralizmus megvalósulása sajnos. Ami az ötödik pontot illeti, egyes országok, amelyek még nem akarnak az integrációba belépni, ezeket megpróbálják ugye erre rávenni, azzal, hogy csalogatják őket pénzekkel. Szerintem ez hosszú távú integrációt nem fog eredményezni. A pénzügyi vállalások nem ö, így szoktak ö, működni, nem ilyen motivációval. Úgyhogy úgy érzem, hogy itt a differenciált integrációról szó sincs. Ez a szöveg inkább centralizál az Európai Uniót próbálja még jobban központosítani, még a jelenleginél is. Köszönöm szépen, főleg azt is, hogy betartotta a felszólás idejét. Most a liberálisok árnyék előadóját szólítom, Libering asszony. Funszulika úr, kedves kollégák, üdvözlöm a jelentés vagy a véleménytervezetet. Tömör, és szerintem azt az irányt képvisel, amiben mi is el akarunk lépni. A közösségi módszerre van szükség az Európai Unió jövője szempontjából. A kormányközi struktúrák akkor szükségesek jók, hogyha kormányközi témákról szólnak, de számos olyan téma van, amit az Európai Unió szintjén érdemes kell és lehet csak megoldani a Midberg nyilatkozat kapcsán sokféle javaslat felmerülhet, de számunkra az erősebb monetárius unió megvalósítása a cél. Ezzel kapcsolatban azonban lenne néhány felvetésem. A felelősséget mindig elszámoltathatóság kell, hogy kövesse, kiegészítse, és Az, az ISM intézményesítése, noha jó ötlet, egy mélyebb problémára irányítja rá a figyelmet, és ez már régebb óta megvan, az arra ugyanis, hogy hogyan lehet egy testületet intézményesíteni, ha nem minden tagja vesz részt a politikában, illetve a finanszírozásban. Az integráció időt vesz igénybe, de minimum, hogy világos roadmap-eket fogalmazunk meg. A differenciált integrációra igent mondunk, az alakárt Európára viszont nemet. Köszönöm szépen. Leges úr, kíván a GUE nevében mondani valamit? Nem. Jó. Akkor az előadónak adom meg a szót. Uh, um, merci beaucoup à, à tous mes collègues. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik megszólaltak a témában. Igen, együtt kell működnünk, értem az álláspontjaikat, és nagyon fontos, hogy a gazdasági és monetáris unió val kapcsolatos valamennyi szerződést az Európai Unióban és valamennyi tagállamban végrehajtsuk, és a szükséges hozzáigazításokat ugyanakkor megtegyük. Ugyanakkor a közép-kelet-európai térség get ugyanúgy kell kezelni, mint minden más térséget. Nem szabad, hogy, hogy új függönyök, falak jöjjenek létre, szakadékok nyugat és kelet között. Minden tagállamnak egyforma szerepe van a gazdasági monetáris unióban a jövőben. Az ajtókat, a kapukat nyitva kell hagyni minden tagállam előtt, aki az unió tagja akar lenni, ugyanakkor akik a közös jövőt képzelik el, azok számára lehetővé kell tenni az opt-in, opt-out lehetőségét. De ezeknek a számát korlátozni kéne. Egyes országok már lassan mindenből opt-outolnak, négy-öt témából is akár. És ahogy itt a kolléganő is elmondta, alakárt Európában gondolkodnak, ami nekik jó, azt kiveszik belőle, ami nem tetszik nekik, ahhoz nem alkalmazkodnak. Szóval mazsoláznak, és ez nem nincs összhangban az európai elvekkel. Legyen elég most már az optinokból, optautokból. Minden európai ország egyformán vegyen részt a projektekben, de legyen állandó raptautolás a különböző dossziék kapcsán. Euh, merci, monsieur le rapporteur. Euh, alors, le... Köszönöm szépen. A módosítók benyújtási határideje november 9-e 12 óra. November 12-én fogunk szavazni, és az AFKO szavazás még nem tudom, mikor lesz, de hát ezután. Még két témánk van a napirenden. Az, a menekült jog harmonizációja, illetve az alkoholos italok témája. Miguel Vigásznak adom meg a szót. Muito obrigado. E Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Szerintem itt egy olyan kezdeményezésről van szó, amely jogos, mi pedig azért, mert egy olyan témáról van itt szó, ahol különböző módon lehet az adórendszert értelmezni az egyes tagállamokban, akkor, amikor alkoholitalokról van szó, és így szeretnénk megállni megállítani ezt a adójogi bizonytalanságot, úgy, hogy harmonizáljuk a természetes alkoholok mentességét, aztán a különböző alkoholos italokat osztályozzák, figyelembe vesszük a legutóbbi fejleményeket is, nem mindig lehetett az adómértéket kiszabni itt, vagy különböző módon szabták ki, voltak kivételek is, a kis termelők számára, hogy a gazdasági tevékenységüket gyakorolni tudják, amelyek bizonyos régiókban nagyon fontosak. Nem bonyolult ez a téma, technikai jellegű ez, de jó az szerintem, hogyha itt kezdeményezünk, fontos ez, ez szükséges, és pontosan ezért ezt, ezt a jelentést megírtam, ezt terjesztem most elő, erről beszélünk ma, és hajlandó vagyok arra, hogy meghallgassam mindazt, amit önök el akarnak nekem most mondani. Köszönöm. Um, alors pour le groupe... Néppárti frakció nevében Albert Dorfman. Ja, danke, Frau... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek a jelentés készítőben, nagyon technikai jellegű ez a jelentés. A cél az az, hogy a refit eljárásnak megfeleljünk, vannak kisebb gondok, sokat nem tudok ehhez hozzátenni. Van két tejem az első módosító esetében, amely azt mondja, hogy a sör esetében minden egyes hozzávalót figyelembe kell venni, azokat is, amelyeket később adnak hozzá, ezeket is bele kell venni a kiszámításba, például a cukrot is. Az is sajnálatos, hogy a bizottságnak nem sikerült ez alkalommal a javaslatot előterjesztenie, amely az alkoholok online kereskedés esetében is kiszabná a jövedéki adót. Vagyis egyik országban nem lehet a másikba online módon küldeni um, alkoholt, és uh, ez óriási adminisztratív terhet jelentene. Tehát egy kis kereskedésben nem lehet ezt kiküldeni, ez túlságosan bürokratikus lenne. Egy, például a bolkereskedelem területén is egyre inkább nő az online kereskedés, és főként a kis termelők számára lenne ez hasznos, hogyha lenne egy egységes javaslat, az sem érthető, hogy a végfelhasználók esetében teljes mértékben elképzelhető az, hogy valaki elmegy egy másik tagállamba, és ott veszi meg az alkoholt, a sört, vagy bármilyen más alkoholt, a bort, aztán hazamegy. Az online kereskedelem esetében viszont pedig egy üveg is gondot jelent. Tehát mindenképpen a bizottságnak foglalkoznia kell ezzel a témával, nagyon sokáig beszéltünk már erről, és egy értelmes javaslatra van szükség. Ez a kis fogyasztók számára is lehetővé tenne azt, hogy online módon is tudjanak terméket vásárolni. Mobilizé! Látom, hogy a sör lobby beindult. Szocialista frakció nevében Ludwig úr. Köszönöm. A Szociáldemokrata frakció egyetért a jelentéskészítővel, Miguel Viegas úrral. Mi támogatjuk a bizottság javaslatát, úgy gondoljuk, hogy az alkohol tartalmú italok esetében meg kell változtatni a, az adózást, de az új technológiák, amelyek léteznek, itt ezeket is alkalmazni kell itt ebben a kérdésben. A tagállamokat fel kell szólítani, hiszen ők attól tartanak, hogy elveszíték az adóbevételeket, arra kell felszólítani őket, hogy ne legyenek olyan bürokratikus szabályok, amelyek akadályozzák a termékek árustását, főként a KKV-k esetében, a mérsékelt adó, mért, adók a kis termelők esetében, vagy bizonyos sörök esetében, az édesebb sörök esetében, itt a szabályok nem igazán egyszerűen kezelhetőek, és ezért üdvözlöm a bizottság javaslatát, és köszönöm is azt. Köszönöm szépen. Kane Swinburne nincs itt, a frakciót nem képviselik, viszont Tremóza kolléga itt van a Alde részéről. the rapporteur supports the commission proposal as it is. Mi támogattuk a bizottság javaslatát, mi is jónak tartjuk azt, ugyanakkor a kisebb családi vállalkozásoktól kaptunk kérdéseket. Vannak olyan kis vállalkozások, amelyek meg száz éve léteznek. Ők szeretnék, hogyha sokkal hatékonyabb módon bánnának ezzel a kérdéssel. A kis termelőknek is hasonló szabályoknak kell megfelelniük. Hogyha különböző küszöbeteket szabnak meg a csökkentett adó az mérték esetében, akkor ez hátrányos lehet. Például, hogy egy kisebb előállítóról van szó, akkor nehezebben tud versenyezni nagyobb előállítóval. Bizonyos KKV-k azt kérik, hogy eh, próbáljunk úgy eljárni, hogy eh, a kisebb és nagyobb előállítók is hasonló adamértékkel rendelkezzenek. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Zöldek közül nincs itt senki. A kérdés az, ki támogatja az előadó javaslatát egyszerűsített jogalkotási folyamat tekintetében, vagyis módosítók nélkül, ezt a javaslatot mindenki el tudja fogadni? A bizottsági javaslat alapján. Igen nincs ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor így fogunk eljárni. Ez azt jelenti, hogy a 51-es szabályt követjük, keresem a megfelelő szót. Miguel Vigas kolléga dokumentumát, akkor közvetlenül majd a plenáris szavazását tudjuk betervezni. Hogyha nincs egyéb felvetendő kérdés, akkor mindenkinek nagyon kellemes Strasburgi estét kívánok.